Mesdames et messieurs, je vous propose de prendre place. Hölgyeim és uraim, már négy óra, negyed óra késésben vagyunk, és épp ezért szeretném, hogyha elkezdenénk az ülést, kérem vegyék el az elektronikus szavazó cédulájukat, hogyha nincsenek itt, akkor gyorsan menjenek el érte, mert nem sokára szavaznunk kell. D'accord. Alors. Nos. Vajon kávét és teát kapunk-e, kérdezi valaki. Hát majd a szavazás után, a szavazás alatt nem lesz. Nos, mindenkit szeretettel üdvözlök. Elkezdjük az ülést, és pedig a napirendnek az elfogadásával. Van-e a napirenddel kapcsolatban valamilyen fajta ellenvetés vagy megjegyzés? Ha nincs, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk. Utána megkapták az augusztus 29 30 ai ülésnek a jegyzőkönyvét, hogyha vannak a jegyzőkönyvvel kapcsolatban megjegyzéseik, akkor kérem szépen, hogy az ülés elő, vége előtt jelezzék azt a titkárságnak. És a, ha nem nincsen ellenvetésük, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk. Egy percünk van a bizottság közleményeivel kapcsolatban, de hát semmi kérdést nem kaptunk. Aztán az elnökséghez sem kaptunk kérdéseket. Akkor jön a következő napi rend. Az Európai Bizottságnak vannak közleményei. Nem? Vagy igen? Nem? Domenico Rossa úr, két percben maximum. Rövid leszek, hiszen tudom, hogy szavaznak. Nos, most készítjük elő a külügyi tagácsot a fejlesztéssel kapcsolatban, ez novemberben lesz. Arra gondoltunk, hogy megvitathatjuk azokat a közleményeket, amelyeket a a legutóbbi fejlesztési ülésen a kollégám már nagy vonalakban felvázolt. Szeretnénk egy orientációs vitát tartani a e, tagállamokkal, és pedig az európai fejlesztési politikának a hatásáról, és aztán a költségvetési jövőjével kapcsolatban is. Talán érdekes lehet az önök számára, hogy az év vége előtt a bizottság egy jelentést készít ellen a fejlesztési politika koherenciáját illetően. Ez egy fontos kérdés, és sokszor figyelmen kívül hagyták. Épp ezért talán proaktívebb módon láthatóbban kellene E, és részletesebben bemutatni azokat a kérdéseket, amelyek a Fejlesztési Bizottság számára érdekesek lehetnek. Ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Nos, az európai politika, a fejlesztési politika most akkor szavazásra kerül sor. Tehát akkor megvan mindenkinek a kártyája? Mindenkinek megvan a kártyája? Nos, első szavazás. Nem. Nem, először kipróbáljuk, hogy működik-e. Megnyitom a szavazást. Csak próbáljuk, próbáljuk. Csak azt nézzük, hogy működnek-e a kártyák. Mellette lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Megnyitom a szavazást akkor újból. Jó, lezárom a szavazást. Jó, akkor rendben van. Tehát akkor jön az első szavazás.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 Tehát akkor a egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Donc on fait le vote final sur la question orale au... Jó, akkor a szóbeli szavazásnak, a kérdésnek az szavazása, e mellette ellene elfogadtuk. folytatjuk. A bizottsághoz intézett kérdés egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Meg kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Zárószavazás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most akkor Allez. C'est un peu compliqué aujourd'hui parce que... Bocsánat, egy kicsit bonyolult ma. Donc, adoption d'une proposition de résolution. Nos, az állásfoglalás tervelés, tervezett elfogadása, tehát a 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29 két részben, mellette, ellene. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. 29-es módosító, első rész. Meg bezárom a szavazást. Elutasítva. Második rész, mellette elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást, ellene lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmas, 330-as, két részben, első rész, kézzel szavazunk arra, felmutatásra, mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Szóbeli módosító egyes, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 31 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Verman úr, nem tudom, hogy ellene vagy mellette szózett. Tehát 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jó, akkor ugye okofagyottá válik a következő. Most a 33-as jön, nem? Nem, az is okafogyottá vált. A hármas szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 38, fogyottá vált, 39 mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Sargentini asszony, elutasítottuk. Sargentini asszony kért szót? Én nekem mellette kellett volna szavaznom, és nem működött a kártyám. Negyvenes mellette. Bocsánat, elfelejtettem a 39-est. De hát most szavaztunk a 39-esről, és okafogyottá vált. Nos, akkor ne, nervens. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 43-as, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. De azért nem nagyon könnyíti meg a dolgunkat, hogyha nem hozzák el a szavazókártyákat. Hát ez így lehetetlené teszi a munkát, ez tízszer többi, több munkát jelent. Ált, általánosságban nem lehet elfogadni az elektronikus szavazáskor a nem elektronikus kártyával történt szavazakat. Hát ezt nem lehet azért így hagyni. Kérem mindenkitől, hogy gondoljon a kártyájára. Tehát most akkor kivételesen sok olyan alkalom volt, hogy másoknak nem volt itt a kártyája, és sosem volt eh, itt a kártya. Nem először történik, még sajnálom, hogy hogy nem hoztam el az én kortyámat, de máskor nem volt ez probléma. És elnézést kérek, hogy késve érkeztem, de egy másik fontos ülésen voltam, és nem én vagyok az egyetlen, aki és az első, akinek ez a probléma volt. Elnök, tudom, hogy gyakran elfogadják ezt, de bizonyos frakcióban végszáéltek ezekkel, épp ezért nem fogadjuk el az elektronos szavazáskor azt, hogyha kártya nélkül szavazunk, tehát elektronikus szavazással kapcsolatban vannak erre dokumentumok, amelyek szerint nem szabad készfeltartással elfakadni a szavazást, amikor elektronikus szavazásról van szó. De ezt most kivételesen elfogadom, de hogyha nem vagyunk szigorúak, akkor három évig ez lesz, hiszen akkor ezek után jegyzőkönyvet kell felvenni, és újra számolni, és a többi. Tehát tiszteletben akarom tartani mindenki mást, aki elhozta a kártyáját, tehát most akkor kivetelesen újra szavazunk ezenkor, de legközelebb, amikor én elnöklök, akkor nem lesznek kivételek. Tehát egy minimális fegyelmet azért kérnék. Jó, tehát akkor Cashman úr is kivételt kap, és a stb. Elnök az. Mindannyian elfogadjuk a döntését. Igen, valóban igaza van a kollégáknak, amikor tiltakoznak, és önnek is igaza van, de szeretném hangsúlyozni, hogy az elektronikus szavazások nagyon fontosak, és ezeket eh, a napirenden is eh, jelezni kell, mert akkor önnek és az elnököknek eh, sokkal könnyebb lesz a feladata ugyanis korábban akkor is jegyzőkönyvbe vették a szavazást, hogyha nem volt itt az elektronikus kártya az embereknek, de épp ezért ezt írásba kell foglalni. Elnök. Jós, tehát akkor kézfeltartással szavazunk, és hogyha valami kétség van a szavazással kapcsolatban, akkor elektronikusan szavazunk. De már negyed órát töltöttünk ezzel, azt kérem, hogy szavazzunk. Na most akkor elfogadjuk kártya nélkül a szavazást? Görenz, Görenz úr, de most már kezd idegesíteni a, a dolog. Jó, önnek, elnök azt mondja, olyan félszett tett belénk, hogy akkor mindenki el fogja hozni majd a kártyáját. Jó. Tehát akkor mostantól kezdve nem fogadom el az elektronikus szavazáskor a kész fenntartása tett szavazást. Mert hogyha ez továbbra is így megy, akkor néhány év múlva már nem lesz normális. Nos, 43-as most akkor kivételesen eh, rákérdezem Keller asszonynak, ugyanis megvan a kártyája, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 45 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 46 mellette ellene elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 47 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49 mellette ellene tartózkodás, elektronikusan szavazunk. 49, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 50 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 51. Nem, ezt visszavonták. Ez a fejét? Nem, nem válik. Ez a tízes bekezdésről való külön szavazás, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nem, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Tehát ez a külön szavazás a tízes bekezdéssel kapcsolatban. Lezárom a szavazást, elutasítva. Nézzük akkor a preambulum bekezdéseket. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes, két részben, első rész, bocsánat, visszatérünk a hatos módosítóra, elektronikusan szavazunk, megnyitom, lezárom, továbbra is 10-10, elutasítva. Hetes, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. harmadik rész is van mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás. Azt, hittem, vissza, azt hiszem visszautasított de elutasítottuk, de most elektronikusan szavazunk, lezárom a szavazást elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás, 12 mellette, tizenhárom 13 mellette elfogadva, hatos szóbeli módosító mellette ellene eh, elfogadtuk. 14 két részben. Nem, ez okafogyottá válik. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16 mellette ellene ellenőrizzük. Azt hiszem elutasítottuk, de minden esetre 16-osra megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. elutasítva. 17 mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 18 mellette nem okafogyottá válik. 19 mellette ellene ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22 mellette ellene tartózkodás nem, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 24 mellette ellene ellenőrizzük 24-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Jó, akkor most egy külön szavazás a K preambulum bekezdéssel kapcsolatban. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 25-össel kapcsolatban. Lezárom. Jó, várunk. Megvan a kártya? Jó, várunk, különben még majd megtámadnak bennünket. Le vote clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kaiser asszonynak köszönhetően. Köszönjék meg. 25-ös, nem 26-os mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Külön szavazás. Ez fagyottá válik. Jó, akkor most nézzük a francia bekezdéseket. Egyes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nos, akkor az állásfoglalásról, az egészről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nos, akkor jön elnök asszony lehetséges lenne az első oldalról egyben szavazni? A kacsmarek jelentése kapcsolatban nem, az első bekezdése kapcsolatban ez nem lehet, lehetséges. Nos, néhány részt lehet majd egyben, de az elején nem lehet, mert úgy látom, hogy különböző szavazások van, jelzések vannak. Jó, akkor a hetesről és a nyolcasról egyben szavazunk, mellette ellene elfogadva. Kilences es mellette, ellene, azt hiszem elfogadtuk, de elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a kilencesek kapcsolatban a szavazást, lezárom, elutasítva. hiszem a végéig szavazhatunk itt egy hiba volt, a 25-ös módosítót támogatjuk. Hogyha nincs más véleménykülönbség, akkor az összes módosítóról együtt szavazhatunk. Ja. Rendben van. E, itt hiba volt, tehát. Kásmán úr akar szót? Először Kásmán úrnak adjuk meg a szót. 26-ig nekünk más, tehát 26 az nem, tehát egészen a 25-ig egyben igen, de a 26-os nem. Rendben, akkor blogban szavazzunk a Görenc úr. Parancsoljon, ön is mondja. Önnek a 24-essel van baja. A 24-es is? De hogyha a 16-os se, hát jó, inkább folytatjuk. Hol is voltunk? 17-es, től a 15-ig egy végig mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most akkor a 17-estől a 24-esig lehet egybe szavazni? Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös 25-től a 27-esig, nem? Jó, akkor csak a 25-ös. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most jönnek a preambulum bekezdések egybe, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most akkor együtt, mellette e, elfogadtuk. Ezek voltak a francia bekezdések, most akkor az egészről szavazunk, záró szavazás. Lezárom a szavazást, elfogadtuk egyhangulag. Most pedig Préda úrnak a jelentése következik, 19-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás. Túl gyorsan haladunk? Jó, akkor morognak, mert túl gyorsan szavazunk. A elnök asszony, a bizottság nevében azt mondhatom, hogy jön a leghatékonyabb elnök, akit valaha láttunk, legalábbis amikor a szavazásra kerül a sor. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Cashman. Nagyon köszönöm, Cashman úr. Hol is tartunk? 20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 22 két részben, első rész, más, <laughs> első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ne dicsérjenek, mert aztán utána nem megy. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A. Kompromisszum. Mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Jó, a többi az okofogyottá válik. 28-as. Mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 29 mellette, ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 29-esre kapcsolatban. Meg, lezárom a szavazást. Elutasítva. Jó, itt az lá- nem látom, ott a másikon kell néznem. 30-as két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást a második részre, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-es két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 32-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 33 el okafogyottá vált, 34 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35 mellette nem okafogyottá válik, elnézést. 38-as jön két részben. Nem. Bocsánat, még ott a 36-os. 34-es módosító indítvány értelmét vesztette, a 35-ös a 34-es nem fogadtuk el, elnök asszony, mondja Kesmen úr, ezért nem, teljesen igaza van. Miért nem csak hallgatok az ön bölcs szavára, elnök asszony? Jó, tehát a 35-ös okafogyottá válik, hogyha a szóbeli módosítót elfogadtuk. Kasman úr összezavar teljesen. Általában Görenc úr szokta ezt tenni, de most mindenki. 36-os. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as, két részben, első rész, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Elektronikus szavazás, első rész megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító, kettes, mellette ellene tartózkodás elfogad, az 39 es okkal fogyottá válik, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es okafogyottá válik, a B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Jó, akkor ez is okafogyottá válik, 42-es szintén, 46-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 43, nem, nem, minden okafogyottá válik. És akkor a szóbeli módosító jön a hármas két részben, első rész, mellette ellene elfogadva. Második rész, mellette ellene tartózkodás. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást második részről, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ha 47-es oka fogyottá válik, 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 49 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 50 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 52 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 53 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 54 mellette, nem, bocsánat, akkor fogyottá válik, 55 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 56 fogyottá válik, 57 az 57-ről és az 58-ról egyben szavazunk, mert ugyanazok, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59 mellette ellene tartózkodás elfogadva 60, mellette ellene tartózkodás elfogadva 61, mellette ellene tartózkodás elfogadva 62, mellette ellene tartózkodás elfogadva 63 okafogyottá válik, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva a 64 okafogyottá válik, 65 mellette ellene tartózkodás e- ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Jó, rendben van, 66, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E, kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 67-es okafogyottá válik. 68 is, tehát akkor a 70-es jön, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most jönnek akkor a preambulum bekezdések. 5-ös mm, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes okafogyottá válik. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös szóbeli módosító. Ez nem befogadható. Jó, akkor a 13-as módosítóval folytatjuk, mellette ellene tartózkodás elfogadva 14-es, Katrin Grez mellette ellene tartózkodás elfogadva 15-ös, nem látom, hogy emelgetné a kezét. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es, két részben, első rész mell- ellene, elfogadva. Tizen- második rész, mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 18, 18-as, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Jó, jönnek a e, preambulum kérdések, egybe szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végső szavazás, megnyitom a szavazás, záró szavazás. Lezárom a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk. Euh, troisième personne. Alors, le rapport de M. Neuser. Neuser kollega jelentésével folytatjuk. Mindenki készen áll? Egyes módosító mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadó kettes mellette. Ellen, kettes és hármas együtt, mellette. Problémája van? Akkor kezdjük újra. A 2-3-as egyben mellette, ellene. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást 2 3-asról együtt. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 4-es mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 6-os és 7-es együtt mellette ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 6-os és 7-es módosítóról együtt. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es mellette. 8-as javítja magát az elnök mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadók 11-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadók 12-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadók 13-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadók 14-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadók 15 ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadók A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 10, 16, 17, 18 értelmet veszély, 19-essel folytatjuk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 20-as mellette, ellene tartoz, ellenőrizik elektronikusan a 20-asról, megnyitom elektronikus szavazást. Lezárom, és megállapítom, hogy elfogadtuk. 21-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 22 Kettes mellette? Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan. 22-es elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és megállapítom egyben, hogy elfogadtuk. Az így módosított vélemény egészéről elektronikusan szavazunk, tehát zárószavazás elektronikusan. Lezárom a szavazást egyhangulag elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Folytassuk. Gören szúr jelentésével. Neki készen el? Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan. Kettesről szavazunk tehát. Lezárom a szavazást, és egyben megállapítom, hogy elfogadtuk. Hármas mondósító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Záró szavazás elektronikusan a vélemény egészéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És megállapítom, hogy elfogadtuk. ne vesztegetjük tovább az időt, a szargentini jelentéssel folytatjuk, kedves kollégák. Amendement numéro 1. Egyes módosító mellette. Igen, Sargentini asszony vélemény tervezetéről van szó, még mindig egyes mellette, ellene ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást egyes módosítóra. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Egyes szóbeli módosító következik. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem emelgették a kezeket, ezért kezdjük elektronikusan újra szóbeli egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító értelmét veszti, ezért tovább lépünk a négyesre. Így van, a négyesre folytatjuk mellette. Nem, a négyes nem. Vagy igen? Mégis? Nem fogadtuk el az egyest, kedves kollégák, ebben megállapodhatunk, igaz? Így van, így szavazzunk a négyesről. Így van? Cashman úr nem ért velem egyet. Oké, okay, yes. Okay. Jó, rendben. Mégis egyet ért, akkor a négyesről szavazunk mellette. Ellene tartózkodik. reagáljanak a kérésemre, így teljesen lassabban csinálják akkor. Négyes mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük. Le vote est ouvert pour l'amendement numéro 4. Tehát a négyesre szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A hármassal folytatjuk. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. A hetes két részben első részben, részre mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es két részben. Első rész mellette ellene tartozkodik. Nem fogadtuk el második rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes módosító nem, azért említ veszti. Akkor a 11-12-es együtt mellette ellene. Ellenőrzik elektronikusan 11-12-es tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15 5 értelmét veszti, 16 és 17-esről együtt szavazunk mellette. Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. B kompromisszummal folytatjuk mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 18-as mellette, ellene tartózkodik. Igen, valóban, valóban, valóban 17 et elfogadtuk, 18-as értelmét veszti, ugyanez igaz a 19-esre. 20-as következik mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadó 22-es mellette, Ellenet tartózkodik, elfogadó 23-as mellette, ellene, ellenőrzik elektronikusan a 23-ast. Lezárom a szavazást. Nem fogadtok el 10 arányban. 21-esre folytatjuk mellette elfogadtuk. C kompromisszummal folytatjuk, igen, valóban C kompromisszum mellette. Nem? Mégsem? Jaj, nem. Értelmét vesztette. Ugyanez igaz, 20. 25 25-össel folytatjuk mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 26-os mellette ellene. Ellenőrizik elektronikusan. Túlszoros volt. 26-osról szavazunk tehát. Le vote clos. Zárom a szavazást. Adopté. Elfogadtuk. 27-es két részben. Első rész mellette ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette, jaj, nem, nem, nem, 29-es értelmét vesztette, 30-asra ugyanez igaz, a D kompromisszummal folytatjuk ki van mellette, Oui. Le Compromis D tombe si l'amendement 20. Ah oui, donc le compromis D tombe également. Je suis dé... A D kompromisszum is értelmét vesztette, 31-es szintúgy, 32-es szintúgy. 33-assal folytatjuk. 33-assal kollégák mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 33 as Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Mozgás, mozgás, kollégák, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, és nem maradt. Ja nem, bocsánat, elnézést, 10-10, akkor nem fogadtuk el. Zárószavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Nem fogadtuk el. Nous allons passer au rapport. Folytassuk Zsoli asszony jelentésével, vélemény tervezetével. Mindenki készen el? Egyes kompromisszummal kezdjük. Alors, je vous propose le bloc 1 a blogban, a kettesség bezárólag mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, hármas mellette, ja, a hármas értelmét veszti, négyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, ötös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 6-7-8-9-es így értelmét veszti, hármas kompromisszummal folytatjuk, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, a 10-esről így már nem kell szavaznunk, és folytatjuk a 11-essel mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 12-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 1-es szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 13-as is értelmét veszti, 14-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Zárószavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És egyhangulag elfogadtuk a véleményt. Gratulálunk Zsoli asszonynak. Voilà, nous avons fini les votes. Ezzel a szavazás eh, végére értünk, jöhet a kávé.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 je vous laisse souffler trois minutes, puisque vous ne... Akkor három eh, perc eh, lélegzetvételnyi időt adok mindenkinek, mivel ny- időt nyertünk. Nous allons bientôt commencer. Est-ce que la commission... Nem sokára elkezdjük. A bizottság itt van-e? 10.45-re kértük őket. Most már 53 van, tehát 10 óra 53. Hát akkor mégiscsak elkezdjük. Tehát nyertünk egy kicsi időt, de hát azért ez nem azt jelenti, hogy ezt akkor elpazaráljuk, ugyanis nagyon teli a napi rendünk. Tehát én sosem szoktam többet várni, mint 5 perc. savez déjà, la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique aura lieu à Durban. Mint tudják, a legközelebbi ENSZ közgyűlés az éghajlatváltozás keretegyezményéről Dél-Afrikában, Durbanben lesz eh, decemberben, és az Envi Bizottság eh, minél nagyobb koherens együttműködést szeretne a bizottságok között, ezért a DEVE bizottságnak a tagjai úgy döntöttek, hogy részt vesznek egy olyan szövegtervezettel, amely alapnak szolgálhat. És ezt a szöveget a következő október 11-i ülésen fogadjuk el. Most akkor megadom a szót a bizottságnak, hogy a közleményéről beszéljen, utána pedig a tagoknak megadom a szót. Tehát most akkor a bizottság kap szót. Ki szeretne szólni a bizottság nevében? Paolo Cauridi úr itt van? Öné a szó. Oui, merci beaucoup. Köszönöm szépen. Nem. Angolul fogok beszélni, elnézést. Ami az állásfoglalásra irányuló indítványt illeti, üdvözöljük, hogy ez megszületett a jelenlegi formájában. Hálásak vagyunk a tartalomért. Egyetlen megjegyzésem van a kulcsfontosságú célokat illetően. A második bekezdésben egy második kötelezettségvállalási időszakra hivatkoznak, a harmadik pedig a haladással foglalkozik. Egy nemzetközi kötelező, jogilag kötelező megállapodásra törekednek, ami a gyakor- ennek a gyakorlati megvalósíthatóságát illeti. Igen, már megemlítettük azt, hogy készek vagyunk ezt megfontolni, de az egy következő lépés már, ha azt mondjuk, hogy tényleg folytatjuk ezt a munkát. Egyébként pedig köszönjük szépen az állásfoglalásra irányuló indítványt. Oké, okay, merci beaucoup, la parole est... Köszönöm szépen. Most akkor a képviselők kapnak szót. Ki szeretne szót kérni? Keller asszony. Sorry, we're talking about the Durban report, right? Ugye a Durban jelentésről beszélünk, ha jól értem, mert az előadó nincs itt, vagy? Nincs jelentéstevő, mert szóbeli kérdésről van szó. I have indeed... Akkor pedig néhány pontot én is felvetnék. Mindenképpen üdvözöljük ezt a kérdést. Azt gondolom, nagyon jól rámutat a legfontosabb témákra, amelyekkel foglalkoznunk kell itt a Fejlesztési Szakbizottságban. Nyilván a klímaváltozás mindent befolyásol, amivel amúgy foglalkozunk. Egy néhány módosítónk van ennek ellenére. Ezek inkább kiegészítések, vagy konkretizálások. Természetesen ez, ez a fajta finanszírozás pluszban jön hozzá, ezzel egyetértünk, de nem definiáljuk, mi az a plusz pénz, vagy kiegészítő finanszírozás. Tehát ezt tisztáznunk kellene, ez egy komoly problémát jelent nekünk, ez a legnagyobb gondunk ezzel a szöveggel. Tehát meg kellene határoznunk, és kötelező hatállyal meg kellene határoznunk, ha azt mondjuk, mi az a kiegészítő, akkor mondjuk el, hogy mit értünk ez alatt, és akkor ez nem okoz zavart akkor szeretném megemlíteni a kezdeményezést. Jó. Ez az egyik módja annak, hogy környezetbarát módon foglalkozunk, vagy fejlesztési barát módon foglalkozunk a klímaváltozással, ami pedig a technológia transfert illeti, ez fontos szerephez juthat természetesen az energia területen, de nem csak erről lehet szó, energiahatékonyság, energia megtakarítás, stb. Utoljára, de nem utolsó sorban, ilyen értelemben rugalmasságot kérünk a fejlődő országok számára a technológia transfer esetében. Ezek tehát a módosítások, ezeket fogjuk előterjeszteni, nem megyünk szembe senkivel végül is. Mindösszesen arról van szó, hogy egy néhány kiegészítés segíthet világosabbá tenni a szöveget. Még egy dolog, amit szeretnék megemlíteni. A LIBE szakbizottságban egy rövid vita folyt a klíma migrációval foglalkozó témában. Természetesen itt ez belekerülhetne a szó nem teljes menekült státuszt lehetne biztosítani, de azért foglalkozni ezzel. A LIBE szakbizottság elfogadott egy ilyen módosítást. Ez egy nagyon gyakorlatilag megoldás lenne a klímamenekültek számára, hogy amíg megszületik egy globális megoldás, az Európai Unió nagyon gyorsan tudna reagálni, különösebb felfordulás nélkül. Köszönöm. Monsieur Cashman. Cashman úr. Madam uh, President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek az előttem szólóval, hogy bizonyos uh, módosításokra szükség van, de mindenképpen a fejlesztés az, ami a legfontosabb meg kéne határozni, mit jelent a kiegészítő, a plusz finanszírozás. Az egyetlen, amire szükség van, az EU durvanban egy hangon kell, hogy megszólaljon. És akik érdeklődnek ez iránt a parlamenti ülésen, az jövő héten lesz egy dél-afrikai és a mi parlamentünk közös ülése, vagy együttes ülése Strasbourgban, és uh, itt megbeszéljük, felfrissítjük, hogy a COP17-tel hogy állunk, és aki kívánja, vegyen részt ezen az ülésen, és egyéb témákat is felvetőhetünk természetesen, megfelelő tájékoztatást kaphatunk. Én az irodámon keresztül, vagy a titkárság a COP17 témája kerül majd megvitatásra, mint mondtam. Természetesen sokat várunk, az dél-afrikaiak úgy tűnik, hogy jól felkészültek, de bármi is legyen, a két nagy kérdőjel mm, az Egyesült Államok és Kína hozzájárulása. Ami a legfontosabb, hogy a COP17-ben valamilyen megállapodás szülősen, hogyha nem nemzetközi, akkor ez nem számít. Minden esetre vezető szerepre van szükség, és ezt a témát nem lehet tovább halogatni. Köszönöm szépen. Nos, akar-e még valaki hozzászólni a bizottság részéről, nem? Jó, rendben van. Akkor emlékeztetek rá, hogy a módosítók benyújtásának a hator, határideje eh, november 4-e dél, és angol, angolul kell eh, benyújtani őket. Ez itt az idősporolás miatt szükséges. Most az Afganisztánnak nyújtott uniós pénzügyi támogatás költségvetési ellenőrzésére Kasman úr beszél. Uh, Ön is tudja, az egyéb nyelveket itt az intézményeken belül használni kell, ez nagyon fontos hogyha angolul van szükség a módosítókra, akik nem boldogulnak könnyen az angol nyelvvel, lesz fordítás, lesz ilyen szolgálat, ez mindenki számára biztosítani akar, jó Természetesen a minden egyes személy megtámadhatja ezt, hogyha a saját nyelvén nem kapja meg a szöveget. Tehát abban bízom, hogy hozzáférhetővé tudjuk tenni ezt a szolgáltatást mindenkinek. Tökéletesen egyetértek önnel, Kasman úr, e, ugyanis annak ellenére, hogy nagy erőfeszítéseket tettünk az angol nyelv elsajátítása e, érdekében, számomra is nagyon nehéz a nyelv, épp ezért elfogadhatatlannak tartom ezt a megoldást. Azt mondják, hogy tíz napra van szükség a fordításokra, tehát akkor vagy tüntetünk, vagy pedig meghajlunk ezen döntés előtt. De valóban nem normális. Ugyanakkor ez egy állandóan visszatérő téma, és mint a bárányok igába hajtjuk a fejünket, és elfogadjuk. Tehát, hogyha van tüntetés, akkor örömmel veszek részt benne. Preda úr? Igen, persze a frakcióval valóban nagyon nehézé teszi ez a helyzetet. Tehát úgy döntöttem, hogy amikor csak angolul lesz egy sürgőségi ügyel kapcsolatos szavazás, akkor nem fogok szavazni. Nos, akkor egy eszmecsere következik a fejlesztések finanszírozásával kapcsolatban. Az EU elszámol, nem ez most az Afganisztánnal nyújtott pénzügyi támogatás költségvetési ellenőrzése e, kritikus elemzése lesz az különböző finanszírozási eseteknek, amiket Afganisztánnal kapcsolatban e, használtunk, és pedig e, a több rétegű alapok esetében is, ugyanis a nyomonkövetés követés és a jelentés és az auditálás ellenőrzése nagyon fontos, és mindez Afganisztával kapcsolatban egy eléggé kikezdhető keretben van. Nos, tehát akkor Görenc úrnak adom meg a szót, aki a segélyfonalózósításának további helyzetéről beszél. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! azt szeretném, hogyha figyelembe vennék a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak a jelentését, amely az afganisztáni finanszírozásnak különböző formáit taglalja. Nagyon sokfélék ezek a finanszírozási módok a partnerek részétől, és vannak, amelyeknek bizonyos előnyei, hátrányai vannak. Ugyanakkor emlékeztetni kell arra is, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság hangsúlyozza, hogy milyen korlátozott hatásköre van az afgán hatóságoknak, és ha azt akarjuk, hogy elkerüljük a korrupciót Afganisztánban, akkor valamit tennünk kell. A a különböző projekteknek az irányításával kapcsolatban is beszél a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, ugyanis túl hosszú időt vesznek idénybe, ezen kívül nem tudnak hozzáférni az anyagokhoz, ez ugyanakkor meglepő, és én szeretném, hogyha feltenni a kérdést a bizottság, hogy azt a kérdést, hogy miért nem lehet hozzáférni ezekhez a dokumentumokhoz. Több ajánlatot is tettek, ajánlást is tettek, hogy a nyomonkövetésnek és a jelentésnek a minőségét növeljük azért, hogy az átláthatóság és az együttműködés összehangolása az jobb jobban működjön. Ugyanakkor már másfél órája vártam a kávét, és jönnek a szomszád, szomszédaim is egy pillanat múlva, kávét kérek. Nos, muszáj határozott véleményt adni. Nos, tehát részről, hogyha szeretnénk megakadályozni a korrupciót, akkor jobban, részletesebben ki kell dolgoznunk, hogy milyen helyzetben is állunk. Az Európai Unió Afganisztánnal és Pakisztánnal kapcsolatban már 2009 óta rendelkezik cselekvési tervvel, de ennek a kerete nagyon általános. Ugyanakkor a bizottság védelmére azt szeretném mondani, hogy ezek a tevékenységek azok ott a helyi hatóságokkal együtt karoltve történnek meg. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság óvatos lépéseket kér tőlünk, ugyanakkor az ágazati hatásokkal karöltve. Nos, Afganisztánban a helyzet azt mutatja, hogy a Kabuli Bank több mint egy milliárd összegben az emirátusok egy banki számlájára utaltak összeget, ugyanakkor Karzai elnök úr is talán valamilyen módon kapcsolatban van ezzel. A Kabuli Bank azt mondja, hogy nem térítették e, el ezeket az összegeket, ugyanakkor a Kabuli Banknak van kapcsolata ezzel a másik bankkal. Nos, Afganisztán ezzel a botránnyal súlyosabbá tette a helyzetét. Ugyanis ezzel a skandalummal, amely nem tárgya az én jelentésemnek, de mégiscsak szeretném a hátteret felvázolni, tehát ezzel elég nehéz helyzetbe került. Ugyanakkor tudjuk, hogy a katonai oldal most kevésbé jelentés lesz, a különböző országok visszavonulnak lassanként, és egyre közelebb kezülünk, kerülünk ehhez az időponthoz. Ugyanakkor Pakiz- Afganisztán pedig nem tudja saját maga kezelni az ügyeit. Épp ezért, tehát továbbra is jelen kell lennünk. Azt hiszem, hogy a Költségvetési Bizottság ajánlását el tudjuk fogadni, és pedig hogy ilyen ágazati módon oldjuk meg a kérdést, és én nem látok igazából más megoldást. Hogyha a számvevőszék kritizálja azon projekteknek a számát, amelyek a bizottság irányítása alatt vannak, akkor figyelembe vehetjük ezt a kritikát, de akkor azt kell mondanunk, hogy ilyen esetben a bizottságnak biztosítani kell a megfelelő személyzetet, hogy ezen feladatát eljálássa. Emlékezzünk a 90-es éveknek a botrányaira, azóta nem kaptuk meg a megfelelő személyzeti ellátottságot, mint amire szükség van. Hogyha az Európai Uniónak saját projekteket ki kell alakítani, akkor ezt a kritikát is figyelembe kell venni. Afganisztán egy hatalmas kihívás előtt áll, a helyzet az kétségbejtő, hiszen jelentős olaj és ásványforrásokkal jelent, rendelkeznek, tehát nagyon fontos, hogy az ország vezetőivel továbbra is kapcsolatban legyünk, és, nyom, és elkéső, tehát kísérjük ezen folyamatokat, hiszen az Európai Unió jelentős felelősséggel rendelkezik azt illetően, hogy ezen az országnak, ennek az országnak esélyt biztosítson, és olyan támogatást nyújtson, amely ezeken a területeken, ágazatokban helyzet az ország, segít az országnak. Támogatni kell ezen kívül a civil szervezeteket is, hiszen az ő bevonásuk amely jelenleg is vitás, hiszen hogyha a kormányszervek visszavonulnak, akkor legalább valakinek kellene ott ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Nos, ezt akartam bevezetésként mondani, tehát ez nem egy könnyű ügy, és, és minél gyorsabban kellene vele foglalkozni. Elnök, köszönjük szépen, Görenc úr. Bergman úr kért szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. E, egyetértek Görenc kollégával mindenben, amit most mondott. Az jelentése a költségvetési jelentéssel együtt nagyon fontos lesz. Annyit szeretnék csak hozzászendeni politikai szempontból, hogy 2001 óta az ENSZ 50 7 milliárd dollárt költött Afganisztánban. Az Európai Unió, ugyan nem tudom a pontos szomákat, körülbelül 15 milliárd dollárt költött ott. Ez alatt a 10 év alatt. Nem 70 75 milliárdot. Aztán még az, ott vannak az ausztrálok és mások is 100 milliárd dollár értékben. Ez a pénzösszeg pedig egy ország számára szinte hihetetlen nagyságú. És amikor látjuk, hogy milyen eredménye volt ennek a támogatásnak, hogy látjuk, hogy miféle propagandák vannak, hogy az egészségügyi ellátást hogyan lépett előre, stb., az általános iskolák, stb., akkor azért láthatjuk, hogy hogy ennél sokkal többet lehetett volna elérni, hiszen hogyha csak egy csekket adtak volna minden egyes afgánnak, az is segített volna rajtuk. Tehát ahhoz, hogy valóban elérjenek oda a pénzek, ahova szükségesek, akkor ezt a nagy bizonytalanságot meg kellene szüntetni. Láthatjuk, hogy Kabulban, abban a negyedben, amely Eh, a, a, leg, eh, a régi elnök ellen eh, milyen fajta intézkedéseket hoztak, milyen fajta biztonsági intézkedéseket hoztak, akkor azért bizonyos kérdélek felmen, felmerülnek. 2001-be kerültek a nemzetközi szervezetek Afganisztánban, mert hát a talibánoknak ugye nagyon sok hibája volt, teljes diktatúrát a valósítottak meg, de ennek azért volt egy előnye, hogy a korrupció az nagyon korlátozott volt. Ugyanakkor 2001 óta a nemzetközi közösség elfogadta a korrupciót, korrupciót ugyanis minden áron szükség volt partnerekre a talibánok elleni harcban, és Karzai, aki régi had, hadurakkal és drogkereskedőkkel, kábítószerkereskedekkel vette magát körül, teljesen romlott rendszert hozott létre, és mi ezt elfogadtuk, azért, hogy az afgán állam érdekében működhetjünk. Tehát rengeteg pénz érkezett Afganisztába, aminek teljesen perverz er, eredményei voltak, nem olyanok, amelyeket a nemzetközi közösség akart azok, akik a nemzetközi közösségek számára dolgoztak, azok sokkal magasabb fizetést kaptak, mint más afgánok, és ennek az afgán társadalomra nagyon negatív hatása volt. És ebben a helyzetben beszélünk most az európai támogatás ellenőrzéséről. Na hát ezek nagyon szép gondolatok, és fontos elmondani, hogy hogy egy ágazati költségvetési támogatás, vagy akármilyen más eh, szigorú körülmények között történjen, és hogy tegyünk lépéseket, hogy valóban hatékonyan használják-e fel a pénzt. Ezek mind szép gondolatok és fontosak, de semmi hatása nem lesz ezeknek, hogyha nem tudunk dönteni arról, hogy az afgán bírósági rendszernek a függetlenségét megerősítsük, és az európai prioritások között kell, hogy ez legyen, és utána pedig az afgán számvevőszék függetlenségét is biztosítani. Jelenleg nagyon kis, kicsi a hatalmuk, és a, a, az afgán elnökség is leállítja a korrupcióval kapcsolatos vizsgálatokat, akkor, hogyha Karzai elnök úrnak a barátairól van szó. Ezt mindenki tudja, az egész világ tudja, és senki sem tesz semmit sem ellene. Tehát politikai döntésről van szó azért, hogy e, az állam mi vezetők szintjén e, kiírtsuk a korrupciót, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a támogatás sosem lesz hatékony, és az afgán intézményeknek a legitimitás, legitimás reakcióját sem tudjuk biztosítani a, az afgán euró, állampolgárok körében. Tehát ezért ez egy politikai döntés, és épp ezért ebben a jelentésben erre fontos van, és épp ezért fogok egy, tehát fontos, hogy benne legyen ez a jelentésben, és épp ezért egy módosítót fogok benyújtani. Köszönjük szépen, Berman úr! Ezek nagyon jogos megjegyzések voltak, most pedig Preda úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni e, a jelentéstevőnek ehhez a véleményhez. Megpróbál. Ahogy a kollégák is mondták, én is szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy az Afganisztánnak nyújtott segélyről akkor beszélünk, amikor már megszavaztuk a azt a jelentést, ami a segélypolitikánk hatékonyságáról szólt. Tehát a hatékonyságáról, a támogatások hatékonyságáról már tudunk jobban beszélni. Ahogy azt már hallottuk, egy, egy unió számára fontos országról van szó, és jó néhány veszély fenyegeti ezt az országot. Ahogy azt többen említették, én is hozzáfűznék még egy-két dolgot, ami talán amit majd talán a módosítókon keresztül tovább tudok finomítani. Úgy vélem, hogy meg kell jegyeznünk, hogy az afgán kormány kapacitásának javulása nemzeti, országos és helyi szinten is, illetve a felügyeleti kapacitás mindenképpen, hogy meg kell, mindenképpen meg kell, hogy jelenjen a jelentésben. Fontos a civil társadalom szerepét megemlíteni, például a korrupció esetében roppant jelentős ez, és szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a többi donor országgal az együttműködés mennyire fontos. Ezen persze van javítani való, főként az mechanizmusok ellenőrzése terén, amelyek kell csökkenthetjük a korrupciót. Az bizottsághoz is lenne egy kérdésem, az Európai Bizottsághoz, hogyha lehetséges. 2010. december végén elfogadtunk egy állásfoglalást Afganisztánnal kapcsolatban. Ebben az állásfoglalásban pedig lefektettük, hogy milyen módon, módon lehet az átláthatóságot biztosítani a pénzügyi támogatások terén. Két elemre, összetevőre gondolok a támogatások egy központi adatbázisár volt az egyik, a másik pedig egy hatás tanulmány készítés arról, hogy pontosan mit érünk el ezekkel eh, a támogatásokkal. Nem tudom, hogy történt-e bármiféle fejlemény ezen a téren 2010. decembere óta. Nem tudom, hogy a bizottság képviselői tudnak-e új információkkal szolgálni. Köszönjük! Rögtön meg is kérdezzük majd tőlük, most pedig megadom a szót Cashman úrnak. Thank you. Um, köszönöm szépen. Természetesen teljes mértékben támogatom Görenz úr megközelítését, és mm, meghallgattam a többi kollégát is. Egy néhány rövid felvetésem lett. Az elszámoltathatóság, az átláthatóság mindenhol fontos a finanszírozás minden területén. Ne ragadjuk ki itt Afganisztánt, mert ha ezt tesszük, akkor ez megint csak destabilizálja azt, amit bátorítani akarunk a biztonságot. Ha megnézzük Afganisztánt, ez a probléma 150 évre nyúlik vissza, hiszen a britek is ott voltak már a 19. század közepén. És ha megnézzük az ország történelmét, akkor fontos, hogy mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy támogassuk Afganisztánt. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, Mindenekölt az idő a civil szervezetek eh, hozzájárulása a jó kormányzáshoz nagyon fontos. Meggyőződésem, hogy eh, ne kérdőjelezzük meg az elkötelezettségünket Afganisztán iránt, hanem erősítsük azt. Mert ha látunk is visszalépést, itt vannak a törzsi konfliktusok, amelyek tovább tartanak Kabulban is, és ne is beszéljünk a vidéki térségekről, tehát az EU-nak igenis kötelezettséget kell vállalnia. Nem szabad haboznunk ebben, és nem mondjuk, hogy a teljes donori támogatásból visszavonulnánk Afganisztán esetében. A civil társadalomra gondolok, és a kormányra. Fontos, ezért vettem fel ezeket a pontokat hogy hosszú távon gondolkodjunk, és nyilván vannak gazdasági problémáink itt az Európai Unióban, és sőt az egész nyugati világ egyes részén, de ez semmi ahhoz képest, hogy Afganisztán és más országok évszázadokon keresztül milyen történelemmel szembesültek mindenek előtt a gyarmatosítás miatt is. Köszönöm. Merci, Monsieur Cashman. Je passe la parole à... Monsieur Cashman úr. Következő hozzászóló. Német. Úgy gondolom, hogy a nemzetközi közösség mindenek előtt, akik aktív részesei az afganisztáni témának, Afganisztánról beszéltek sokat, csak hogy nem az afgánokkal beszéltek, ezért ilyen nehézkesek ezek a kapcsolatok is. Ez egy nagyon speciális ügy. A jelentés, a Préda jelentés nagyon fontos a nemzetközi segélyezés ellenőrzése tekintetében, de Afganisztánban külön kritériumokra van szükség. Görenzor jelentését támogatom. Rendkívül fontos ez a jelentés, de meg kell jegyeznem, és talán észszerű ezt itt meg is tennünk, hogy egyáltalán nem sikerült a korrupciót, a megvesztegetést megszüntetni semmilyen szinten. Még mindig heroint termelnek, Afganisztánban a világ legjobb minőségű heroinját ott állítják elő, a világ fogyasztásának 90%-át adják honnan, Európába is onnan exportálják, és 95 óta a helyzet ezen a területen gyakorlatilag nem javult. Emlékeznek még akkor Európában akkor sokan beszéltek arról, hogy a fátyol szűnjön meg, stb. stb. De nagyon aktívak voltunk Afganisztán ügyében, a gyermekek helyzete azóta viszont nem változott, a nők helyzete sem, az emberi jogok ugyanazon a szinten vannak, mint korábban. Tehát ha nincsen férfi egy adott családban, aki hazahozza a humanitárius segélyt, akkor egyszerűen tovább éhezik a család. A nőknek gyakorlatilag nagyon kevés lehetőségük van, és ugyanez vonatkozik a gyerekekre is. Ami a civil szervezeteket illeti, itt el kell, hogy mondjam, sokan függenek a kormánytól, ott ez a, gyakorlatilag ott az állam meghosszabbított karjával találkozunk a civil szervezeteknél, ezért ez az ellenőrzés csak problémás. Tudjuk, hogy milyen sok külföldi ö, halt meg, amiatt, mert ilyen kapcsolatai voltak a civil szervezetekkel. Sok milliárd folyik az országba, áramlik az országba, és azt látnunk kell, hogy nem hatékonyan osztják el. Jobb lehetőséget kell találnunk arra, hogy az egészet ellenőrizzük. A kormányjal és a regionális szinten is ügyelnünk kell, mert eh, korruptak a végtelenségig. Köszönöm, most Bergman úrnak adom meg a szót. Igen, elnök asszony, hogy megengedi, egy szót hozzáfűznék. Michael Cashman által elmondott elhangzottakat én is osztom. Nem szabad, hogy az afganisztánoknak elvegyük a kedvét, éppen ellenkezőleg, ugyanakkor a politikai a borzasztó Bush évek alatt elkövetett borzasztó hibákat valahogy jóvá kell tenni, ez még nem történt meg. A Afganisztánban éhínség fenyeget a szárazság miatt, 3 millió embert fenyeget ez, az Oxfam szerint, ezen a héten az Oxfam ezt nyilatkozta. Az Európai Bizottság tisztában van -e ezzel, illetve mit kíván tenni ez ügyben? Ez megint csak egy bizonyíték annak, hogy mennyire nem hatékony az a támogatás, az a segély, amit mi nyújtunk Afganisztánban. Köszönjük! Megadom most a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Zenáró asszonynak. Vagy Koreke asszonynak, vagy Koszta asszonynak eldönthetik, melyik ők kíván reagálni. Uh, good morning, thank you very much. Jó reggelt! Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok arra, hogy hozzászóljak a vitához. Köszönöm szépen a rendkívül értékes megjegyzéseket. Nagyon örültünk ezeknek. Nagyra tartjuk az Európai Parlament független megközelítését. Ez rendszeresen segít nekünk, hogy javítsuk a munkánkat, és segít nekünk abban, hogy más donorokkal jól tudjunk együttműködni. Egy néhány pontot szeretnék kiragadni. Természetesen további magyarázatokra is készek vagyunk, és írásban a részletekbe is bele tudunk menni már elhangzott, Afganisztán átalakulóban van a konfliktusok évei után. A belső nehézségek, konfliktusok eh, rámutattak az intézményi gyengeségekre is, ezek részben magyarázata is ennek, éppen ezért a nemzetközi együttműködés a segítségnyújtásban nagyon fontos. A bizottság és más donorok eh, segélyezésére ezért továbbra is szükség van. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az Európai Bizottság hosszú távú kötelezettségvállalás híve, és igyekszünk egyensúlyt teremteni egyrészt az ország segélyezések között, hogy a közvetlen igényeket elégítsük ki mindenek a lakosság területén, az egészségügy, a szociális gondoskodás témájában. Másrészt viszont egy hosszú távú intézményi kapacitás kialakításról is beszélünk. A központi szinten, viszont a regionális szinten is, de szeretnénk azokon a területeken is segíteni, az igazságszolgáltatásról, az egészségügyben és a rendőrségi ügyeket említhetnénk. Sokat költöttünk nemzetközi donorok szintjén, és az Európai Bizottság mm, több két milli, milliárdos kötelezettséget vállalt, és 1,8-at már el is költöttek ebből. Mindig is azon a véleményen voltunk, hogy a kormány prioritásait kellene támogatnunk, a szakpolitikák az intézményi fejlesztést segítsék elő. Van egy, hol látunk pluszt, amit a bizottság nyújtani tud, és szeretnénk eh, erősíteni a munkamegosztást más donorokkal. Azt tudjuk, hogy széttöredezett a segélyezés Afganisztánban, és a hatékonyság nem volt annyira jó, mint amennyire mi ezt szerettük volna. Több oka van ennek természetesen. Ide tartozik az a tény is, hogy számos donor bizonyos országok, amelyek a katonai feszültségeknek is részesei, és igyekeznek a saját földrajzi területükön támogatást nyújtani. Természetesen haladás figyelhető meg, de ez nagyon lassú. Az EU jelentősen javította a munkáját az elmúlt két évben, ami a koordinációt illeti. Miután elfogadott egy cselekvési tervet az EU Afganisztán vonatkozásában, és rendszeresen vitát folytatunk tanácsi szinten, hogyan tudnánk erősíteni ezt a munkát a tanács szintjén abban egyetértünk teljes mértékben a véleménnyel, hogy erősíteni kell a nemzeti igazgatás intézményeit. Ide tartoznak az ellenőrző szervek és az e, figyelni kell a gazdasági kormányzásra, ez nem lehet kétséges. A nemzeti szint területen technikai segítségnyújtás figyelhető meg különböző donoroktól, az intézményeknek továbbra is egy szakpolitikai stratégiát kell követniük, de alapvető kérdés, hogy, fent, hogy a fenntarthatóságot erősítsük. Folytatnunk kell a vitát az átalakulás során, és 2000 2014 utáni időszakra is gondolnunk kell már, Mit a Boni konferencián fogunk megvitatni idén decemberben, az Európai Bizottság és az Európai Unió támogatja ennek a konferenciának a megrendezését. Az utolsó pont, amit szeretnék megemlíteni, hogy a a végrehajtási modalitások kiválasztása, amiket a bizottság alkalmaz, nagy jelentőséggel bírt azon környezet szempontjából, amelyben dolgozunk. Ezért aztán úgynevezett centralizált menedzsmentet alkalmaztunk a szerződések szintjén. Ezeket a bizottság kötötte meg, és nem tettük a decentralizált lehetőséget, tehát az afgán intézményeknek ezt a lehetőséget nem kívántuk megadni, mert látjuk annak a kockázatát, hogy jelentős korrupció van, és az ellenőrzések arra mutattak rá eddig, hogy nem jutottunk el erre a decentralizált szintre, Természetesen technikai jellegű segítséget nyújtunk, ez nem akadályoz meg bennünket, és abban bízunk, hogy az új egészségügyi program lehetővé teszi, hogy egy egész szektort átfogó megközelítést alkalmazzunk, ami a segélyezést illeti, a hatékonyság rendkívül fontos, ez a multidonor transferek kérdése az Európai Unió tagállamai más donorokkal, Egyesült Államokkal, Japánnal egyeztetnek, amikor a segélyeket eljutatják az afgán újjáépítési alap és egy sor más terület igyekszik támogatni a rendőrséget Eh, át akarjuk alakítani ezt a trust fundot, és eh, nem szeretnénk ezt eh, tisztán a rendőrség fizetéseire fordítani, hanem egy pénzügyi gazdálkodást szeretnénk javítani az egész szektorban. Nagyon erős kapacitás fejlesztési komponens van ebben. Mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy ezen a területen haladjunk, de megfelelő körülményeket kell teremtenünk egy közpénz felhasználás területén Bíznunk kell abban, hogy most meg tudjuk akadályozni a visszaéléseket, és szektorális stratégiákra van szükség, ágazati stratégiákra van szükség, és egyéb kondicionalitásokat kell kialakítanunk, hogy közvetlen költségvetési támogatást tudjuk nyújtani. Most itt szeretném befejezni a hozzászólásomat és amennyiben szükség van rá, további információkat is adunk, természetesen itt az ülésen, vagy később írásban. Nagyon szépen köszönöm. Akkor visszaadom a szót Görenc úrnak, hogy foglalja össze. Elnézést, újra fel akarja tenni a kérdését, mert nem kapott választ le? Elnézést kérek, Görenc úr. semmit sem szóltak a szárasság és a fenyegető éhínség kérdéséről, amit pedig hangsúlyosan felvetettem. A bizottság szeretne válaszolni? Nos. Nos, ami a szárasságot illeti, a közvetlen reakció a humanitárius segélyezés keretében valósulhatna meg. A DJ kapcsolatban állunk, és megvizsgáljuk, hogy az Európai Bizottság hogyan tud hosszú távon reagálni erre. Szeretném újra hangsúlyozni, hogy a and assistance in Afghanistan. Afganisztánban az egyik eh, nyomatékos ágazat a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés. Ez egy olyan szektor, ami a támogatásunk jelentős részét kapja. Például a különböző öntözési rendszerek, öntözőrendszer bevezetését támogatjuk a jövőben. Remélhetőleg ez enyhítheti a szárasságok eh, hatását, és általában a képzéssel segíthetjük a gazdákat, és ez összefügg a vidékfejlesztési, átfogó vidékfejlesztési támogatási programunkkal. Részben a civil szervezeteken keresztül csatornázzuk a támogatásunkat, részben pedig a nemzeti kormányzati eh, programokon keresztül, az IRGF-en keresztül. Merci beaucoup. Je passe à présent... Köszönjük. Most Görenc úrnak adom meg a szót, aki lezárhatja a vitát. Euh, Köszönöm szépen, szeretném megköszönni mindegyik kollégának, aki hozzászólt ehhez a jelentése kapcsolatban köszönöm, hogy ilyen eh, gazdagító megjegyzéseket tettek. Eh, azt hiszem, hogy minden hozzászólásban van egy közös vonás, és pedig, hogy a kormányzás Afganisztánban az, az afgánoknak a feladata. Tudjuk azt is, hogy az idő sürget, ugyanis amikor eh, ott hagyják a külföldiek az országot, akkor az afgán támogatások elosztása egészen más kép fog történni. A Provincial Reconstruction Teams, tehát a vidéki újjáépítési csapatok is másfajta együttműködést fognak igényelni. Én a civil szervezeteknek megtettem a javaslataimat, de először ezeket a civil szervezeteket biztonságosá kell tenni. Tehát a, a, a különböző erőket először meg kell erősíteni Afganisztánban. Nem tudták egyenlőre nekem megmagyarázni, hogy egy e, mérsékelt talibán az milyen e, teremtménye is Istennek. E, tehát szerintem, hogyha a hadseregek elhagyják, vagy a különböző erők elhagyják Afganisztánt, lesznek problémák. Ugyanakkor vannak pozitív jelek is Afganisztánban, például a nők, akik tanulni akarnak, iskolába járni, az azelőtt nem létezett. Tehát azért ezt a nemzetközi közösség tevékenységének köszönhető. És Kabul is teljesen megváltozott. Nem csak egy utca van, ahol élénk az élet, hanem az egész város megváltozott a háború eleje óta. Ez egy jelentős gazdasági tényező egy olyan országban, ahol nem mindent ellenőriz a központi hatalom, hogy enyhén fogalmazzák. Nos, ugyanakkor nem tudjuk a jövőt illetően, hogy nyerünk-e vagy nem. De épp ezért minden eszközt ki kell alakítani, minden rendelkezésünkre álló eszközt, és képzelőerőnkre kell bíznunk, hogy olyan e, intelligens e, partneri kapcsolatokat, együttműködést alakítsunk ki Afganisztánnal, aminek van jövőre. E, és hatalmas munkát igényel ez, de már is láthatjuk, hogy egy olyan országban, ahol nem turistaként jelenik meg az ember, hogy itt mit tehetünk még. Ugyanakkor a többi partnerek, fejlesztési és humanitárius segély partnerekre kell támaszkodnunk. Egy példát is hallottunk. Van egy szervezet az ENSZ kebelében, amely példás munkát végez, és amely ez a, az ENSZ népességi alap. Itt egy rendkívül nő, aki szaudi származású, Obája asszony, egyik napról a másikra anélkül, hogy az ENSZ hozzájárult volna, sikerült eredményeket el létrehozni. Ugyanis a Bush kormányzat alatt Eh, a kínai eh, abortusz ügyben úgy mondták, hogy eh, jelentős szerepet játszottak, és Albright asszony fantasztikus szerepet játszott, akkor erőfeszítéseket kell tennünk, hogy további összkezőket biztosítsanak ezekre a célekra, és tulajdonképpen ezt már korábban is sikerült elérni, ezért van ilyen csodálatos munkája ennek a szervezetnek. Tehát nem tudom, hogy a bizottság hogyan léphetne bele azokba a tárgya, tárgyalásokba, amelyek ugye a mérsékelt talibánokkal történne, Hát valóban elegendő mozgásteret kellene biztosítani arra, hogy a civil szervezeteknek a tevékenysége biztonságos lehessen. Épp ezért a humanitárius szereplőknek a pártatlan jelenlétét el kellene ismerni. Nyilván nem a saját örömükre eh, mennek oda. Tehát hagyni kellene legalább, hogy ők hozzájárhassanak az afgán lakosságnak az érdekében ez a jelentés sajnos csak véleményre irányul, de legalább abban a ki, korlátozott lehetőségi körben, ami ennek keretében rendelkezésünkre áll, valamit mégiscsak kell tennünk és elismerni, hogy milyen jelentős munka folyik néha Afganisztánban. Köszönöm szépen. Szeretnék végül arra emlékeztetni, hogy szeptember 26-án 17 órakor van a módosítók előterjesztésének határideje, és október 11-én fogunk szavazni. Áprilisban a bizottság egy jelentést terjesztett elő az EU elszámoltatásának növeléséről, és itt nem csak a tagállamoknak a millenniumi céljairól van szó, hanem más lényeges kérdésekről, mint a támogatás hat hatékonysága, a éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések és a többi szóbeli kérdést akarunk a tanácsnak és a bizottságnak feltenni a plenáris ülésen. Tudják, hogy ennek a szövegnek az első változata az, a támogatás hatékonyságával kapcsolatos konferencia anyagába is illeszkedik. Nos, először a bizottság kap szót, Ellen asszony vesz, kapja meg a szót. Itt van? Nincs itt? Sajnálatos módon a honlapon nem találtuk meg ezt a kérdést, azért most csípőből kell reagálnom erre. Négy részből álló kérdés ez. So the first question is, is it realistic to continue claiming... Első az, hogy valóban reális az, hogy a, a, oda célt az Unió tartani tudja. Nos, nem az én feladatom eh, arról dönteni, hogy ez reális-e vagy sem hogyha az EU vezetői úgy döntöttek, hogy megerősítették ez irányú eh, elkötelezettségüket a júniusi eh, tanácsi csúcson. Persze ez nem lesz könnyű. A fejlesztésügyi minisztereknek a júniusi tanácsülésen elmondtuk, hogy ha semmi sem változik, akkor nem tudjuk teljesíteni ezt a célt. második kérdés honnan jön az extra finanszírozás, honnan kívánják ezeket az extra bevételeket generálni, hogyan, miként. Nos, a pénznek a tagállamoktól, a tagállamok költségvetéséből kell érkeznie, ezért az Európai Bizottság nem írhatja elő a tagállamoknak, hogy hogyan kerítsék elő ezt a, ezeket az összegeket. Az Európai Bizottság a következő több éves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatában, azonban egy pénzügyi tranzakciós adóra tett javaslatot ennek bevezetésére, ami egy új finanszírozási forrás lenne, ami kis és csökkenteni a nyomást, akik a tagállami költségvetésekre nehezedő nyomást, akiknek a közvetlenül kellene ezeket a befizetéseket eszközölni. Erről most kezdődnek a tárgyalások önökkel és a tanácssal. There is a third question concerning uh, requesting a A harmadik kérdés garanciákat kér arra, hogy új pénzeket fordítunk, például az éghajlatváltozás elleni harcra, és hogy ezeket a forrásokat ne fordítsák a meglévő fejlesztés politikai költségvetés kárára. Nos, természetesen ezzel én teljes mértékben egyetértek, de ehhez kapcsolódóan vannak problémák. Ezek közül csak az egyik az, hogy a fejlődő országok éghajlatváltozási támogatása DAC kategóriába esik, akkor az odának minősül, minősülhet, és ezt a tagállamokat a bizottság is oda ként, ODA-ként fogja lekönyvelni. Mit értünk azon, hogy új plusz források, nos, ez a Kopenhágai Egyezményből származó idézet sem az ENSZ klímakonferencia szintjén, sem az ENSZ szintjén, sem a tanács szintjén nem sikerült egyértelmű fogalom meghatározással szolgálni arra, hogy mit jelent az, hogy új plusz források. Ugyanakkor a tanács felszólította az Európa, felkérte az Európai Bizottságot arra, hogy az újnak és továbbinak minősül-e e, az a forrá, azok a források, amelyeket e, mobilizáltunk, nem a mi feladatunk a definíciót meghatározni, főként nem fogjuk ezt tovább szigorítani az ENSZ szintjén meghatározottnál. Figyelemmel kell követni ezt, persze véleményünket nyilváníthatjuk. Az utolsó kérdés nem függ, nem tartozik szorosan a jelentés témájához. Az Európai Fejlesztés politika OECD felülvizsgálatával kapcsolatban. Nos, azt ígéretem, hogy az Európai Parlament képviselőit bevonjuk ebbe a peer review-ba, a DAC peer eh, tényfeltáró útjai októberben indulnak, pontos dátumokkal is szolgálhatok. One second, the colleagues told me. It's the week of the 10th to the 14th of October. Október 10 és 14 között látogatnak Brüsszelbe. Az Európai Bizottság egy külön ülést szervez az érdekelt képviselők számára ezekkel a pírekkel, társértékelőkkel, hogy valóban találkozhassanak velük, ahogy azt korábban is tehették 2007-ben. Tehát ígérhetem, hogy ugyan úgy találkozhatnak ezekkel, mint korábban, a múltban. Talán ennyit mondanék el első reakcióként. Az állásfoglalási indítványban két tényveli hibát is találtam, hogyha eh, nem haragszanak meg, akkor talán felhívnám erre a figyelmüket. Az első részben ahol hivatkoznak a különböző vonatkozó dokumentumokra, hivatkoznak a Monterey konszenzusra, de a Dohai follow-up, a 2008-as Dohai nyilatkozatra nem hivatkoznak, szerintem ez célvezető lenne, hiszen a saját állásfoglalás indítványokra hivatkoznak. A hátul, utol, visszafele a harmadik ez, amikor Dohai konferenciára vonatkozó állásfoglalás indítványukra hivatkoznak, de magukra a Dohai eh, konferencián elfogadott nyilatkozatra nem. Ez következetlenség. Ez lenne az első megjegyzésem. A következő. Welcome the report. Many thanks. Um, and you ask me... A egyes tagállamokat arra kérik, hogy adjanak válaszokat a fejlesztésségéről. Minden tagállam megadta válaszokat, ezt felraktuk a honlapunkra, ma reggel pedig a titkárságnak elküldtem az ehhez vonatkozó ugrópontot, úgyhogy ezt online megtekinthetik. Ennyit szeretem volna elmondani. Ugyanakkor végezetül hadd mondjam el, hogy mennyire örülök annak, hogy az Európai Parlament e témában állásfoglalás indítványt készít, hiszen ez jól mutatja, hogy szövetségesek vagyunk, egy közös ügyért harcolunk, tehát tulajdonképpen köszönettel tartozom önöknek. Oké, okay. rendben. Egy kis részlet és pedig, hogy megnéztük a dokumentumokat, kedd óta a web, tehát az internetes oldalon rajta van minden, tehát, hogy nem követtünk el hibát ebből a szempontból. És a bizottság az OECD-vel, a bizottság nélkül lesz egy ülés, És akkor hogyan tudunk önökkel kapcsolatba lépni? Meg tudnám magyarázni? I think the, the contact will happen next week. Azt hiszem jövő héten jön létre a kapcsolat. A közgyűlésen van a kolléga, aki felelős a világbanki ülésen van. Ezen a héten van, de a következő nagy dolog jövő héten történik majd, és akkor felveszik a kapcsolatot önökkel jövő héten. Je passe la parole maintenant, monsieur... Cashman úr kap szót. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bizottságnak. Valóban egy szövetségre van szükség. Ez a szakbizottság már régóta üdvözli a finanszírozási kötelezettségvállalásokat, de a, azzal is foglalkozik, hogy a tagállamok tegyenek eleget a kötelezettségüknek, és ezt mindenképpen elszámoltatható módon kell tenni. Világos definíciókra van szükség, mi az új és mi a kiegészítő. Persze akkoriban Kopenhágában ígéretettek arra, hogy új plusz finanszírozás jön létre, de ezt még tisztázni kell. Örülök annak, hogy ön hivatkozott, és üdvözölt minden javítást, mert pontosnak kell lennünk a megközelítésünkben. Nagyon jó, hogy erről beszélt, mert ez az érdemi része a dolognak, hogy miért tettük fel a szóbeli kérdéseinket. Hogyha a bizottság kötelezettséget vállal, egy cél mellett, és 50 milliárdról beszélünk, amivel kevesebbet költöttünk, akkor ez hogyan tudunk ennek eleget tenni? Vagyis nyomást kell gyakorolnunk a tagállamokra együtt, hogy 1,7%-ot a nemzeti jövedelemből költsenek, 0,7%-ot a nemzeti jövedelemből költsenek erre gyakorlatilag eltekint a Svédország egy néhány országtól, az szinte senki se költi, tehát még a 0,56%-ot sem költik el. Azt hiszem a 0,36% az, amiről most beszélünk. 0, ez évtizedek óta téma, 5-7 éve foglalkozunk ezzel. Tehát természetesen a válasz nem, nem sikerült eleget tenni az ígéreteknek. A fejlődő, a legkevésbé fejlett országokkal külön kell beszélnünk. Ez egy katasztrofális hatás, a leg, ami a legkevésbé fejlett országokra jön létre. Gyakorlatilag a spektrum két végét, ők, végén őket büntetik, tehát a bejövedelmeknél is, és a segélyeknél is. Nézzük meg Bocvanát például, nagyon jó példa erre, egy közepes jövedelmű ország a vagyonát arra használja fel, hogy a saját lakosság érdekét szolgálja, és nagy a HIV megelőzés, az AIDS megelőzés területén és más témában is nagyon komoly feladataik vannak, de pillanatnyilag szenved ez az ország a világgazdaság lassulása miatt. És természetesen a tranzakciós adóról is beszélhetünk, már régóta emellett érveltünk, néhányan legalábbis közülünk, hogy más alternatív finanszírozási forrásokat is keressünk. A nyersanyagkereskedelmi adóról beszélünk. A, a Goldman Sachs azt hiszem egy milliárdot keresett, profitált a, abból, hogy mezőgazdasági nyersanyagokkal, alapanyagokkal kereskedett. Ez szinte ez egyszerűen elfogadhatatlanul erkölcsi szempontból. Nézzük meg, mi történik olyan országokban, Kongóban például. Nézzük meg a Frank Dodd törvényt. Ezekből az országokból a konfliktusos területeken kiviszik a anyagokat, és nézzük meg a bányászatot, erre is ki lehetne vetni egy adót a kereskedelemre, ez egy további opciót jelentene. Vagyis kreatívan kell gondolkodnunk. Mindig azt látom, hogy az Európai Bizottság szövetséges ebben a területben. Nem tudom elfogadni, ami más szakbizottságokban történik, hogy mi vagyunk a jó fiúk, jó lányok, és a bizottság a rossz fiúk, rossz lányok ugyanazon dolgozunk, ugyanazt szeretnénk elérni, de azt kérem a bizottságtól, hogy erősítse a törekvést arra, hogy a tagállamok tartsák be a vállalásaikat, és ha nem teszik meg, akkor tegyék közzé, hogy melyik tagállam nem tette ezt meg, és a következményeket is közöljék, hogy mivel járt ez. Egyébként az állásfoglalási indítványt üdvözöljük, várjuk a választ. Pillanatnyilag egy módosított terjesztünk elő, ez egy törlés lenne egyébként. A 17. bekezdést szeretnénk terültetni. Azt gondolom, hogy az összehasonlítás itt nem segít like the BRICS kifejezést kellene a BRIC, mint olyan államok, mint a BRIC. Tehát ezeket kellene ezeket nem kell külön megemlíteni. Indiában is van szegénység, nagyon komoly probléma van, alultápláltsága az egészségügy, tehát ez Oscar Wilde egyszer azt mondta, hogy az összehasonlítások szörnyűségesek. Köszönetet mondok az Európai Bizottságnak a munkáért, és dolgozzanak velünk együtt, hogy a bizottsági közelet, kötelezettségvállalásokat és a parlament kötelezettségvállalásait is teljesítsük és szomorú dolog, hogy visszaélnek a gazdasági válsággal, kifogásként kezelik a gazdasági válságot a tagállamok, hogy ne tartsák be a jó időben megtett kötelezettségeiknek. Ha minden jól működik, könnyű ígéretet tenni, hogyha a barátok nehéz időket élnek, akkor melléjük kell állni. Nagyon szépen köszönöm, Görenz úr kapszolt. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nem korlátozhatjuk a vitát a fejlesztési támogatás elosztásával kapcsolatban. Szerintem Michael, szeretnék Michael hozzászólásának utolsó részéhez kapcsolódni. Nem akarok a érdemi részéhez hozzászólni ennek a vitának, mert azt hiszem, hogy a perspektívák nagyon gyengék, hogy reagálást kapunk. De, hogy a jövőbeli vitát könnyítsen, fontos, könnyítsük, fontos lenne, hogy hogy a fejlesztési támogatást, amely valóban azon országokra irányul, akiknek szüksége van, hogy a szegénység ellen harcoljanak, tehát itt a fejlesztési, fejlődő országokról van szó, akik a GATT szabályainak megfelelnek, és tehát olyan országokról van szó, amelyek nem, tudnak, nem tudják a saját szükségleteiket ellátni. Igen, a szegénység ott van, de a Kínának és az ilyen országoknak mégiscsak vannak lehetőségeik, hogy harcoljanak a szegénység ellen, tehát ott van a költségvetésben a lehetőség, tehát nem lehet másokra mutogatni, hogy miért, hogy mások miatt lenne szegénység náluk. Tehát épp ezért szükség van rá válaszokra, és ki kell számítani azt, hogy tényleg vállalta a felelősséget az, akinek lenne lehetősége rá. Másik megjegyzésem, a, a bizottságnak a peer review ráról van szó, tehát a szakértei eh, értékeléséről. Tehát a kérdés az, hogy kik ezek a szakértek, kik a tagjai ennek a bizottságnak, akik eh, ezt az értékelést eh, végzik az OECD-ben. Ugyanis ez egy nagyon fontos szerep, és hasznos is, és a mi bizottságunknak is részt kellene venni ebben a feladatban. Épp ezért a kérdésem az, hogy a parlamentet lehetne-e meghívni a legközelebbi e OECD ülésre, amikor a bizottságot a kérdések tüze fogja érni. Köszönöm. Köszönöm, elnök. Kasman úr. Uh, uh, as ever, Mr. Görens emlékeztetett valamire, Gérenc úr, valami eszembe jutott. Természetesen a kérdés a pírekkel kapcsolatban még itt van előttünk. Abból indultam ki, hogy nagyon fontos dákok kerülnek a parlament elé. Oké. Okay. Donc, euh... A bizottság akarja újra a szót? Azt hiszem csak részben válaszolhatok, hogy kik azok a pírek, akik értékelik. Pillanatnyilag Japán és Norvégia az, aki ebben részt vesz. Még a második kérdésben nincs jogosultságom arra, hogy bármit mondjak. Nem ezt az osztályt képviselem, részleget képviselem, és azt hiszem, hogy ez a jövőbeli vita része lesz majd a titkárság szintjén. A következő héten erről beszélni fogunk. Okay. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Mielőtt bezár, berekezteném az ülést, akkor bejelentem, hogy a módosítások előterjesztésének határideje 2011. szeptember 22. 17 óra és október 11-én szavazunk róla. Ha nincsen egyéb kérdés, akkor a következő ülések dátuma Brüsszelben lesz október 4-én 9-től 12.30-ig és 15-től 18.30-ig. Október 15-én 15-től 18.30-ig, és október 11-én 9-től 12.30-ig, és 15-től 18.30. Ne felejtsék el a szavazókártyáikat a jövő alkalommal, és kérek pontosságot. Köszönöm mindenkinek a részvételt, és berekeztem az ülést. Köszönöm.